kollégák, kedves kolléganők! Szívből üdvözlök mindenkit a ülésünk utolsó harmadába. Aki ma délelőtt itt volt, azt remélem, hogy ereit összeszedve frissen egy nagyon fontos dokumentum megtárgyalására, gyülekeztek, ez pedig az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló ö, rendelet a V. Tehát nem az önök, hanem a V. Karl-Heinz Lorenz a kompromisszumokat összeállította, úgyhogy el is kezdhetjük. Ki támogatja az egyes kompromisszumot? Ki van ellene? ki tartózkodik, elfogadtuk. Konszolidált javaslat egy igen, pály, igen szavazattal, nem szavazattal kitartózkodik, elfogadtuk. Viszumos javaslat igen, nem, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum igen, nem, tartózkodás elfogadva. Kettes konszolidált, kett, igen, nem, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszumos javaslat. Igen, ki támogatja ezt? Ellene ki van. Tartózkodás elfogadva. Nézzük az egyes szavazásokat. 85-ös Vincasszony. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. Hatvanas. Todorov, Panajotov. Igen? Nem? tartózkodás, elfogadtuk. Nos. Ügyrendi kérdés? Kö. Nem felejtettük el az 59-est megszavazni? Fällt leider weg. Az Azért kiesik, mert az 58-as elf... Ja, azt elfogadtuk? Azt elfogadtuk az 58-ast, igen. Bocsánat. Nos, hát akkor egy sor módosító kérvény viszont, kérelem viszont kiesik, és a kettes cikk négyes bekezdésénél az előadó tízesével folytatjuk. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. 75 Oreste Rossi. Ki támogatja? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 76-os, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 79, igen. A 79 ugyanaz, mint a 80-as, tehát ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik. Elfogadtuk. 82-es, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 81-es, igen. Nem. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 81-est. Két szocialistával több van a kelleténél. Egyel több van a kelleténél. Még mindig egyel több van a kelleténél, most végre jó. 33-23 alányban elfogadtuk egyértelmű. Akkor jön a 84-es, ki támogatja 84-est, ellene kíván tartózkodás, elutasítottuk. 83-as, igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 85 igen, nem, tartózkodás, elutasítva. 86 at visszavonták, 87-es igen, nem, tartózkodás elutasítva. 88-ast visszavonták, 12-es igen, nem, tartózkodás elfogadva. 91 igen, nem, tartózkodás elutasítva. 92 igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 93. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 94. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 95-öst. És a 96 visszavonták, 95 97 ugyanaz igen, nem tartózkodás elutasítva. 98, 99 az, azonos a százzal, igen, nem, tartózkodás elutasítva. 101 és 102 azonos, igen, nem, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 103-as igen, nem. Tartózkodás elutasítva. Száznyolc, de Rossi, igen, nem. Tartózkodás elutasítva. 118 Pietikenen, igen. Nem tartózkodás. Ellenőrizzük a 118-ast. Lezárom a szavazást. Egyértelmű a többség elfogadva. Hatos cikk egyes bekezdés 125-ös Panajotos. Ki támogatja? Ellene ki van? Tartózkodás elfogadva. Hatalmas ugrást abszolválunk. Hetes cikk 1A. Schnellhardt. 140-ese. A 140-est kitámogatja. Ellene ki van? Tartózkodás elutasítva. Es geht weiter mit Artikel 8, Paragraf 2a, Wilz. Sabine Wilz, 158-as bocsánat, 168-as, 168-as ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás elutasítva. Az előadó 167-ese igen, nem, tartózkodás elfogadva. A 20-as az előadótól igen, nem, tartózkodás elfogadva. 170 Chris Davis, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 171-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 21-es, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 172. Igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 187-es. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. es igen. Nem. Tartózkodás Elfogadva. 192. Igen. Nem. Tartózkodás. Elfogadva. Ellenőrizzük a 192-est. egy szocialistával, egy ECR-rel több, egy ECR-rel még mindig több, még mindig több. Most jó. Elfogadtuk 31 a 27 arányjal. as igen. Nem tartózkodás, ellenőrizzük, 193-as. Lezárom a szavazást. Szűkösen, de elfogadtuk. 194 igen. Nem tartózkodás, ellenőrizzük, a 194-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 202-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kettőszázegyes a következő. 201-es, ki támogatja Szküláká készít javaslatát, módosítását. Ellene ki van tartózkodás, Elutasítva. 204-es. Chris Davis, igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 205. Lepás. Igen. Nem. Tartózkodás elfogadva. 211 és 207-es, Davis de Lange, igen, nem, ellenőrizzük a 211-207-est, egy EPP-vel több, mint kellene, így most jó, lezárom. 35-25 arányban elfogadtuk. 210-es Weisgerber Kramer, igen. Nem. Tartózkodás elutasítva. 28-as, igen. nem, tartózkodás elfogadva. Kettőszáz. Kettőszáztizennyolc. Grostet. Sui igen. Nem tartózkodás elfogadva. 219, Gérling igen, nem, tartózkodás elutasítva. 220. 220-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 221 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 222-242 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 223 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 29-es a rapportörtől mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 224-es mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 31-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 229-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ...230-240 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 230-es Nálhárt mellett ellene tartózkodás, elutasítottuk. 232 mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 231 mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 233 mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 235 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettőször 36, 37, 38, 39 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 241 mellett ellen tartózkodás Elutasítottuk. 33-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 34-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 243-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 244 mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk 245 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 246 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 247 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk 248 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egy teljes sorozatot. Alle Davies sind angenommen. Also. Minden Davis módosított elfogadtunk. Akkor most 250 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 249 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 251 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most jönnek a függelékek. 253 Tremopulos mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 254 Fjellner mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 255 mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 256 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 257 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 258 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 259 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 260 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 261 mellett ellen tartózkodás ezt is elfogadtuk, egy teljes blokkot Action from Greece, okay. A görögök nem reagáltak. Rendben. Akkor most a 40-essel folytatjuk. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 263 és 41 részenkénti szavazás. Tehát az első rész. Ki támogatja? Ellena. Tartózkodás. Elfogadtuk. 263. Második rész. Ki támogatja? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 263 C rész. Ki támogatja? Ellene? Elfogadtuk. Tartózkodás? Elfogadtuk. 41 B. Mellette? Oka fogyott. Javítja az elnök. Akkor a preambulum bekezdésekre térünk át. 7-es, 42-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 46-os mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 49 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 52 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 50-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 4-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 54 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 55 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 56 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. És most még az 57-es a jelentéstévető mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hát ez gyorsan ment. Akkor most pedig elektronikus szavazás a jelentés tervezett egészére, elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Egy szocialistával több van. Jó. Akkor lezárom a szavazást. 54 igen, egy ellene, három tartózkodás. Második elektronikus szavazás a jogalkotói állásfoglalás tervezetre. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51 igen, egy ellene, három tartózkodás. Gratulálunk Karl Heinz Florence-nek a jelentéshez. Minden árnyék jelentéstévenek, aki vele működött együtt, és a titkárságnak is a jó munkához. Akkor áttérhetünk a napirend következő pontjára, nincs vége az ülésnek. Die Debatte über Deepwater Horizon. Mélyvízi horizont. Olajszennyezés a Mexikó jövőben. Eszmecsere. Call me if you need it later. Yeah, I think Thank you. Deepwater Horizon oil spill in the Gulf. Mélyvízi horizont. Chronic waste people who like to continue. Minden elektronikus, elektromos és elektronikus hulladék szakértő kint folytassa, legyen szíves a beszélgetést. Oké. Okay. Rendben. Csodálatos néppárt rendben vannak? Richard Zébernek adnám meg a szót. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Auch von meiner Seite noch Gratulation an den Berichterstatter. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék gratulálni én is a raportőrnek a szavazás eredményéhez, de sajnos van egy nagyon sürgős környezetvédelmi problémánk, nem ugyanaz EU-ban, de attól még nagyon fontos a víz környezet számára. Naponta látjuk a mexikai öbölből érkező képeket. Egy olyan eszmecserét kellene folytatnunk, hogy extrém esetekben, itt egy víz alatti fúrótorony robbant fel, 11 ember vesztette az életét, de az éghető fűtőanyagok, üzemanyagokról is beszélnünk kell, Bedingungen, insbesondere was die Sicherheit és a jogi kereteket is meg kell beszélnünk. Na, el kell várnunk a jogalkotóktól, hogy ezzel kapcsolatban jogszabályokat alkossanak. Én a médiákból úgy tudom, hogy az USA-ban a jogi szabályok sokkal kevésbé szigorúak, mint az Európai Unióban, de azért jó lenne hallani a bizottságtól, hogy az Európai Unióban véleményük szerint hol javíthatnánk ezen kívül. Lehetne egy alapot létrehozni, ami a támogatásra károsultaknak létrehoznak. Például a BP is elkötelezte magát azért, hogy ne arra számítsunk, hogy majd az áldozatok milyen jogorvoslatot kaphatnak később, hanem eleve létezzen egy alap. Azt hiszem, hogy nagyon nagy károkat szenvedett a környezet, nagyon nagy gazdasági károk is bekövetkeztek. Ezen kívül a tiszteletről is szó van itt. Mit csinálunk akkor, hogyha az olaj tovább terjed, és a golf áramlat tovább viheti ezt a szennyezés, és Európára is kihathat ez. Ez ugyan egy teoretikus vita, de azt hiszem, hogy mivel mi vagyunk az MV szakbizottság, mégiscsak egy véleményt és egy állásfoglalást kellene elfogadnunk, és megfogalmaznunk a következő plenárisra azért, mert ez a téma nagyon fontos, és az energiatámogatáshoz is kapcsolódik az Európai Unióban. Úgyhogy egy alapos véleményt kell kialakítanunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Richard. Sok kérdést vetettél fel a bizottságnak, és van képviselője az energiafőgazgatóságnak, Panik úr, hogyha állást foglalna. Köszönöm, elnök úr, üdvözlök mindenkit. Először is Szeretnék köszöntet mondani a Környezetvédelmi Bizottságnak, mert felvette a napi rendjére nagyon rugalmasan ezt a témát. A biztosom jelen volt a Strasbourgi plenárison, egy hónappal ezelőtt beszámolott adott a bizottság tevékenységéről a mexikai katasztrófával kapcsolatosan, és a felhívta a parlamentet, hogy súlyos, hogy szorosan működjenek együtt a következő lépések során a bizottsággal. Ez a kezdeményezés ezt bizonyítja, nagyra értekeljük az eszmecserét önökkel. Reméljük, hogy a párbeszéd folytatódni fog, és gyakorlati következtetéseket tudunk majd levonni. Azt hiszem, hogy nem kell senkit emlékeztetnem arra, hogy természetesen együtt érzünk a mexikai öbből beli katasztrofa áldozataival. Barozó úr is személyesen követi a helyzetet, a fejleményeket. Ennyit szeretem mondani bevezetőként. Azt hiszem, a legjobban úgy lehetne megközelíteni ezt a kérdést, hogyha bemutatnám általánosságban, hogy a bizottság eddig mit tett, és mi a szándékában egyrészt a bizottsági szolgálatokon belül, másrészt külső tevékenységként más európai intézményekkel közösen, illetve más érdekelt felekkel együtt EU-n belül, EU-n kívül. Mielőtt röviden ezt felsorolnám, két megjegyzéssel élnék a mexikai jövőbeli helyzettel kapcsolatban. Először is a katasztrófa folytatódik, a kutatások, amelyeket, vagy a nyomozás, amit megkezdett az Egyesült Államok, illetve egyéb elemzések is tovább folynak. A tényleges ó, végső okot még hivatosan senki nem állapította meg. Ezt nem szabad elfelejtenünk. Amikor a leghelyesebb válaszról gondolkozunk, akkor ezt fejben kell tartanunk. Aztán A mexikai jövből és az európai területek között vannak különbségek. Ezt már a sajtó is megírta, és az ipar részéről is látunk adatokat, hogy az a mélység, ahol az offshore tevékenység folyik Európa közelében, sokkal kisebb összehasonlítva a mélyvízi horizonttal Az ipar részéről kapott tájékoztatás alapján, és egyébként a nemzeti hatóságokkal is, tagállamokkal és EU-n kívül is egyeztetünk. Európában és Európa közelében az ipar 1-200 méter mélységben dolgozik az északi tengernél, és persze vannak mélyebb furások is, de a legmélyebb is csak 700 méter, tehát ez még mindig csak a fele a mexikai öbölbelinek. Mindet előre bocsátva, azt is elmondanám, hogy az iparral nagyon eh, átlátható a kapcsolat, és eh, a műveletek eh, feltételei, körülményei sokszor összehasonlíthatók a világ más területeivel, például a mexikai öbölbeli területtel is. Ez arra is vonatkozik, hogy a kutak egyre mélyebbek, és ezért egyre nagyobb a hőmérséklet és a nyomás. De a lényeg az, hogy általában vagy emberek, vagy ember által vezérelt eszközzel elérhető mélységekről van szó az európai környezeti fúrásoknál. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal könnyebb a belépés, illetve a beavatkozás itt Európa környezetében, mint a mexikói öbölben, hiszen mexikai öbölben csak távirányítással és nagyon kis eszközök küldhetők le a, abban a mélységben, ahol a katasztrofa bekövetkezett és nagyon sokkal magasabb a nyomás, magasabb a hőmérséklet, stb. Tehát ezeket a különbségeket fejben tartva is meg kell kezdenünk a közös gondolkodást, hiszen látjuk, hogy mennyire súlyos ez a katasztrófa. A bizottságon belül a a érvényes jogi eszközöket vizsgáltuk meg, ezt már említettem, tehát általános az offshore kúrásokra vannak általános jogi eszközeink, jogszabályaink, ezt kiegészíti a nemzeti jog, itt már műszaki, biztonsági és műveleti biztonsági szempontok is szerepelnek, valamint az emberek védelme, egészségvédelem, környezetvédelme megelőzés, károk megelőzése, illetve felelősségre vonatkozó jogszabályok is léteznek, amikor kritikus események következnének be, illetve a tisztításra vonatkozó felelősséget is megállapítják a nemzeti jogrendszerek. Ugyanakkor az EU szintű jogalkotás megfelelően átlátható és lefedi ezeket a helyzeteket. Most ennek a belső vizsgálatnak a közepét éljük, az egyes szolgálatok az, aki felelősségük körükbe tartozó részét vizsgálják és ellenőrzik, hogy milyen jogi eszközök állnak rendelkezésre, és ezek hogyan működnek. Felállítottunk egy szolgálatok közti csoportot is, és ennek segítségével is fogjuk az információkat benyújtani, illetve az egyeztetést lefolytatni, és megállapítani, hogy jogalkotási szinten van-e és milyen feladat. Folyik ez a feladat, úgyhogy most a jelenlegi, tehát most azt vizsgáljuk, hogy teljesen lefedik-e ezek a jogi eszközök a előforduló helyzeteket, de természetesen azt nem tudjuk most meghatározni, hogy egy ilyen helyzetben milyen költségek merülnének föl, illetve mit kellene konkrétan tenni. A felelősségi mechanizmust is megvizsgáljuk EU szinten, és a jogalkotással hasonlóan ezt is kiegészítik a nemzeti szabályok, nemzeti szinten, főleg olyan országok esetében, akik folytatnak ilyen tevékenységet, kialakították már a megfelelő szabályokat európai szinten az európai szabályok hozzáadott értéket biztosítanak a tagállami tevékenységre vonatkozóan. Fölállítottunk egy különleges ügynökséget, ez a Európai Tengeri Biztonsági Ügynökség az EMSA, itt a DG Move szakértői dolgoznak, és a ő képviselőjük jelen van ma is személyre szabott eszközöket alkalmaznak, amelyeket olajszivárgás esetén lehet alkalmazni, illetve kiegészíthetik a tagállami tevékenységet katasztrofa esetén. Van egy polgári védelmi tevékenységünk is, az ECO főigazgatóság szervezi, koordinálja, ők is képviselve vannak a mai napon, és folyik a tájékoztatás és információ csere EU szinten, ez kiegészíti a tagállami szintet. Ezek a belső feladatok. Külső tevékenységet is megkezdtünk, először is felmérjük a jogalkotást olyan szempontból, hogy ha valamilyen lépésre szükség van, akkor mit kellene tenni. De azért tudjuk, hogy a jövőre vonatkozóan semmilyen százszerzalékos biztonságot nem tudunk lefedni, tehát egy jogi rendszer az lehet nagyon jó, de a lényeg, hogy a megvalósítás hogyan történik, illetve milyen rendszert építenek föl erre, és a ipari és egyéb érdeket felek megközelítését ezek csak szabályozzák. Tehát próbálunk párbeszédet kialakítani az iparral, egy kicsit szorosabban, mint hogy mondjuk úgy békeidőkben. A plenárisra készülünk az ipari érdeket felekel együtt, május 11-ére írásos kérdéseket osztottunk ki, erre részben már kaptunk választ. A lényeg az, hogy próbáljuk azt elérni és azt biztosítani, hogy az ipar mindent megtesz azért, hogy minimalizálja a kockázatokat, amelyeknek az európai környezet, illetve az európai állampolgárok ki lehetnek téve. A bizottság célja hogy július 14-én újra egy találkozott szervezen az ipar képviselőivel, felül fogja vizsgálni az ipar által adott válaszokat. Az volt az első elképzelés, hogy három hónapot követően újra találkozzunk, de az események, a fejlemények miatt ezt a lerövidítettük, úgyhogy gyakorlatilag két hónap után kerül sor a következő találkozóra. Ezt követően folytatjuk majd a párbeszédet az ipar képviselőivel, hogy további információt kapjunk a biztonsággal kapcsolatos vállalásaikról. Ezzel párhuzamosan a nemzeti hatóságokkal is egyeztetünk. E hét péntekén lesz az első ilyen ülés, és néhány héten belül lesz egy következő, amikor a nemzeti hatóságok magas szintű vezetői fognak egyeztetni a biztossal. A nemzeti adminisztráció és a hatóságok részéről azt akarjuk elérni, hogy minden kiigazítást tegyenek meg, amire esetleg szükség lehet, azért, hogy a biztonság szintjét javítani lehessen. A felügyeleti és az ellenőrzési feladatokat megfelelően lássák el végül, de nem utolsó sorban. Ellenőrizzük az offshore biztonság kérdését a külső érdekelt felek esetén is. Látni fogják, hogy az offshore biztonság, vagy az offshore, tevék, offshore tevékenység biztonsága az korábban nem volt központi téma, de látjuk, hogy ennek negatív hatásai vannak az értéklánc más helyeiről érkező kőolajjal, tankhajókkal, stb. Úgyhogy újra koncentrálni kell az offshore biztonságra. Ez egy új téma, próbáljuk az összes vita témájaként ezt fölvenni Európán belül és a berlini fórumra is, amit, tehát az úgynevezett berlini fórumra is, ahol az érdekelt felek platformja és az Energia Főigazgatóság szervezi olyan érdekelt felek számára, akik foszilis energiával foglalkoznak. Tehát ez az egyik legfontosabb téma lesz. Hasonló módon harmadik felekkel történő egyeztetéseknél is felveszük ezt a témát. Egyesült Államok, Kanada, Oroszországra gondolok, és hasonlóan felvesszük a több oldalú egyeztetésekre is az OPEC országokkal. Jövő hétfőn lesz egy OPEC eh, miniszteri ülés, és ez az egyik legfontosabb téma, amiről szó lesz. Aztán a golf eh, együttműködési tanács, itt is eh, meg akarjuk kezdeni ezt a témát, és a G20-as ülésre is szeretnénk, hogyha aktív témaként felkerülne ez. a Ez egy gyors áttekintés lett volna arról, hogy mit is teszünk. Egyrészt jogalkotási tevékenységként, hogyan biztosítjuk, hogy a lehető legjobb legyen a jogalkotási lefedettség, és a nem jogalkotási tevékenységeket is bemutattam valószínűleg meg fogják kérdezni, hogy van-e azonnali kezdeményezés jogalkotás tekintetében a bizottság részéről. Ahogy mondtam, mielőtt nem lesz egyértelmű, hogy mi volt pontosan az oka ennek a katasztrófának, tehát amíg ezt nem látjuk tisztán, addig nem tudunk új standardokra javaslatot tenni, vagy új jogi eszközökre. Minden esetre azt is ellenőrizzük most, hogy teljesen egyértelműek-e a jelenlegi jogi eszközök, hogy szükség van-e módosításra az offshore biztonság tekintetében, mert ha ez az igény fölmerül, természetesen azonnal cselekedni fogunk. Köszönöm. Dziękuję bardzo mm, panu, przedstawiciel, panu Pankowi, przedstawicielowi. Köszönöm szépen. Panek úr, az Európai Bizottság Főigazgatóságnak a képviseletében szólt föl. Múli. Köszönöm szépen. There is no end to... Úgy tűnik, hogy ennek a katasztrófának sose lesz vége. Annak ellenére, hogy a fúró tornyot 2001-ben építették, tehát viszonylag új és új technológiával épült. Én nem is találtam arra a statisztikai adatot, hogy hány fúrótorony van az EU-ban. Nem tudom, tudnak választ adni? Körülbelül 400 lehet, úgy gondolom. 2001 és 2007 között az egész világon több mint ezer baleset történt, 42 ember halálát okozva, és 356 olajszennyezést okozva. 88-ban Skóciában volt a legnagyobb baleset, amely több mint 170 ember halálát okozta. The US has re less regulation than us. Széber úr azt mondta, hogy az USA-ban kevesebb jogszabály létezik, mint nálunk, de 81 óta az offshore fúrótornyokat betiltotta a parti területeinek 85%-án. Tehát a következőt kérdezném a bizottságtól, és szeretném ezt vitára bocsátani a kollégákkal. Mit gondol a bizottság? Betilthatnánk-e a partmenti fúrótornyokat az EU-ban? Mert tényleg úgy gondolom, hogy amíg nem tudjuk a balesetek pontos okát, addig nem tudunk intézkedéseket tenni. Hogyha több mint ezer baleset történik néhány év alatt, tehát nagyon sok történik évente, akkor azt látjuk, hogy problematikus a partmenti olajfúró tornyok helyzete, és a tilalomnak nagyon nagy hatása lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amely a legfon, az egyik legjelentősebb kérdés, és nagyon örülök annak, hogy ön, igazgató úr, az Energia Főigazgatóság képviseletében megjelent, és nagyon örülök annak, hogy pont a környezet és a Máre Főigazgatóság is részt vesz a vitában. Ez a kérdés nem pusztán az olaj kutak, az olajplatformok, hanem azok környezeti és egyéb gazdasági tevékenységekre való kihatása is. Úgy gondolom három szintet kellene megfontolnunk, illetve a megfontolásainknál figyelembe venni. Először az engedélyezésekre vonatkozó törvényalkodás. Sajnos eh, nem tudom osztani lelkesedését, hiszen nagyon sok európai törvény van, amely, hiszen azt mondta, ugye, hogy nagyon sok európai törvényt lehetne alkalmazni, de úgy gondolom, ez sajnos nem így van. A, az Erika csomag szövege nem tekinthető ennek a kettes számú törvénykezést sem, a környezeti hatásokat ezekkel nem lehet megoldani, és úgy gondolom, hogy nem tudjuk megengedni magunknak azt, hogy várjuk meg, hogy mi történik majd. Nem szabad, nem, nem csak a BP-t kell természetesen most bűnbaknak kikiáltani, hanem meg kell nézni azt is, hogy hogyan lehetne tervezni előre, nem pedig mindig utána menni az eseményeknek. Igazából mindig a múltra tekintünk vissza, és nem gondolunk eleget a jövőre. Úgy gondolom, hogy európai tör, környezeti törvénykezésre lenne szükség, amelyet e területre is alkalmazunk. Ez valóban olyasmi, amit el kell, amin el kell gondolkoznunk. Ugye eddig nemzeti törvények voltak, de az angol vagy angol száz jog az engedélyezéseknél a döntő. Aztán a garanciavállalás. Ez rendkívül fontos. A felelősség kérdését másként kezelik azonban Amerikában, mint Európában, és a gazdasági viselkedést ez viszont befolyásolja, hogyha valakit felelősségre kell vonni, környezet károsítás a hajókon keresztül, vagy más helyzetekben, a nagy gazdasági kockázatok, hogyha nem járnak semmilyen anyagi következményekkel, akkor a, nem lesz óvatos a vállalat. Ezt természetesen figyelembe kell vennünk, mégpedig olyan körülmények között, hogy elkerüljük azt, hogy a gazdasági szereplők mentesüljenek a felelősségük alatt. Mindenképpen az a fontos, hogy a, a BP hozzáállását, viselkedését, amit most a mexikói jövőlel kapcsolatban tapasztalunk, tapasztalunk, ne lehessen megismételni. Az ellenőrzés nagyon fontos kérdés, de korábban említette valaki, hogy az amerikaiak ellenőrzési formája rendkívül szigorú, bár nem vagyok erről meggyőződve. Obama elnök három héttel az eset előtt kívánta erősíteni szigorítani az ellenőrzéseket, de tiltakozott ez ellen az olajigazat. Az olajágazat azt mondták, hogy nincsenek szükség, nincsen szükség ilyen szigorú szabályokra, ellenőrzésekre, és most kiderült, hogy kellett volna. De természetesen globális megfontolásokra is van szükség. Mit tegyünk annak érdekében, hogy az olajtársaságok tól eltávolodhassunk hiszen erről van szó. És van még egy elem, a tartalékok kérdése. Ugye most a partmenti fúrások, aztán aztán a mélytengeri, ez minden egyéb geológiai és vízmozgás hatásával együtt jár a mexikói öböl helyzete felszó arra hív, arra, azt követeli meg, hogy ezeket a kérdéseket is megvizsgáljuk, azzal együtt persze, hogy a BP pénzügyi felelőssége is óriási. 19 milliárd dollárra becsülték először a költségeket, utána már 40 milliárdról beszélnek, ezek óriási összegek. a BP-vel kapcsolatban persze megállapítható, hogy nagyon, mild, nagyon nehéz a, a, ezeket a, a forrásokat biztosítani, a 20 milliárdot, vagy későbbiekben 40 milliárdot, és visszajutunk arra a kérdésre, hogy az olaj ágazat hogyan fogja ezt túlélni. Természetesen az olajipar szeretne most előre biztosítékokat ahogy azt a hajókatasztrófáknál is mondtuk korábban, mm, ahol kijelentettük, hogy a mindenféle kockázatot, anyagi és egyéb kockázatot vállalni kell egy alapon keresztül, illetve ez egy alap, alapon keresztül lehetne e bizonyos határon belül az áldozatok, az érintettek számára mindent biztosítani. A tengerparti területek én, csoportja holnap kettőt, fél háromtól négyig fog erről tárgyalni. Az olajágazat, az igazgat, a főigazgatóság nem kormányzati szervek képviselőivel a jelenlegi törvényalkotás helyzetéről szeretnénk elsősorban tárgyalni, az ellenőrzés lehetőségeiről, illetve a szennyeződés elleni harc lehetőségeiről. Köszönöm szépen! Báz úr kapja meg a szót, majd Michel Rebaznyuk. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Jelentős részében egyetértek az elemzéssel, amelyről amelyet kaptunk, és amely tulajdonképpen a, az aggodalmakat foglalta össze. Úgy gondolom, hogy a válságok és most ugye válságban vagyunk, a válságok ellen fel lehet lépni. A jelenlegi válság egy katasztrófa a mexikói övölben, és ezekből, ebből is most tanúságokat lehet levonni. Az első tanúság, hogy az olajtársaságok világszerte nem eleve jó társaságok mindent jól akarnak, a, egyre tovább mennek a kitermeléssel, a kutatásokkal, és úgy tűnik, hogy nem veszik elég komolyan a biztonsági előírásokat. Az, egy, az egyik kiadványban összehasonlították az olajtársaságokat hogy az elmúlt években majdnem 9 milliárd dollárt költöttek új források felkutatására, és 20 milliót, csak 20 milliót a kutatásfejlesztésre, ami a biztonsági kérdések kutatását illette volna. Ezek az adatok önmagukért beszélnek. A bizottság, ez a kérdésem, megfontolja-e azt, hogy levonja a következtetéseket abból, ami Amerikában történt, és talán megvizsgálja-e egy független tanulmányban az olajfúrótornyok biztonságát az európai vizeken. Ez független tanulmány kellene, hogy legyen, amely a tényeket tárja fel. A bizottság bevezetésében azt mondta, hogy létezik európai jogalkotás. Úgy gondolom, hogy van valóban tör, vannak törvények, de azok, amelyek az Érika és a Presztis mentén születtek, azokat az olajszennyezésekre lehet alkalmazni, hogyha a tengeri vizeken, de nem alkalmazható az olajfúró tornyok által okozott szennyeződésekre. A bizottság július 7-én egy plenáris vitát tervez annak érdekében, hogy az Európai Parlamentet is bevonja abba, hogy egy áttekintést, hogy áttekintsük az olajfúró tornyokra vonatkozó jogszabályokat. Július 7-e tehát este 21 órakor lesz a parlamenti vita, és meg kell nézni, hogy melyek azok a jogszabályok, amelyek számíthatnak, és melyek nem. Nagyon fontos elemzés lesz ez. A bizottság az EMSZ-ról is beszélt, az Európai Tengeri Biztonsági Ügynökségről. Nagyon érdekes ügynökség ez, Lisszabonban működik, kiválóan végzi a munkáját, és óriási szakértelemmel rendelkezik. De hogyha elolvassuk az EMZA rende, az EMSA-ra vonatkozó rendeletet, akkor azt látjuk, hogy azért született, hogy a tengeri hajók által okozott szennyezések és katasztrófák esetén lépjen fel. De az olajfúrótornyok által okozott szennyezés nem tartozik az EMSA kompetenciájába. Úgy gondolom, hogy az EMSA hatáskörét ki kellene terjeszteni éppen ezért, hiszen az ott meglévő szakértelem, szaktudás felhasználható az olajfúrótornyok által okozott szennyezések elleni fellépésekben is. Egy harmadik elem. Rendelkezik-e a bizottság olyan tervekkel, vagy, vagy kezdeményezte-e azt, hogy megvizsgálják, milyen hatása lehet egy óriási olajfúrótoronynak. Itt vészhelyzetre vonatkozó tervek léteznek, de nem kellene ezeket az EMSA szakértelmével, szaktudásával áttekinteni. Amit Lepázsasszony említett, a, rendkívül fontos. Az európai vizek mentén földrajz értelemben rengeteg forrótorony van. Norvégiából irányított forrótornyok ezek, vagy norvég forrótornyok. Milyen az együttműködés Norvégiával? Nem kellene levonni azt a következtetést az eddigi katasztrófákból, hogy az ottani hatóságokkal minden, azonnal felvegyük a kapcsolatot, hogy koordináljuk a szükséges kérdéseket. Az olaj szennyeződésnek áldozatai is vannak megállapították, hogy a tengeri hajók által okozott szennyezés az Erika segítségével egy, alapot, egy alapból részesülhetnek. Tehát a tengeri szennyeződés elhár, kárainak elhárítására ez az alap már működik. A bizottságtól azonban hallottuk, hogy van egy terv arra, hogy 2010 decemberére ezt kiterjeszték. 2001-ben már ez szóba került, de mitől van ez a nagy idő elhaladás? Mitől van az, hogy, hogy ezt az alapot ilyen sokáig elhalasztották, és vajon ezt az alapot a további olvasatokat követően ki lehet-e úgy terjeszteni, hogy a jelenlegi katasztrófára is felhasználhassák? Minden olajfúrótorony 34 százal, több mint 34 százaléka 15 évnél idősebb. Tehát az olajfúrótornyokat jelentős részét 10 a következő 10 éven belül le kell szerelni. Ez egy rendkívül bonyolult dolog. Erre vonatkozóan tapasztalat, szaktudás még nincsen. Nagyon bonyolult installációk, több tízezer kilométernyi vezeték, nagyon kockázatos eljárások az óriá, a, óriási a veszélye az igen jelentős olaj, tengeri olajszennyezésnek is. Meg kellene néznünk, és ezt kérdezem a bizottságtól, hogy megvizsgálják-e, hogy a, a bezárt vagy bezárás alatt álló olajfúró tornyok leszerelését hogyan lehetne szabályozni, és az olajtársaságokat hogyan lehetne arra kötelezni, hogy anyagilag is részt vállaljanak ebben, mert úgy gondolom, hogy nekik is van ebben felelőssége. Köszönöm. Rivasi, a Köszönöm. Michel Rivasi, és utána Bazek Köszönöm szépen a bizottságnak, hogy megszervezte ezt a meghallgatást. a bizottság a saját szempontjából gondolta ezt végig, de nagyon nehéz információt szerezni a kőlaipari vállalkozók részéről. Az asszisztensem telefonált az összes ilyen ipari vállalkozónak, és mindenki azt mondta, hogy majd később adnak választ. Úgyhogy alapkérdéseim lennének. 27 furratorony van az északi tenger területén. Kérdésem, hogyha egy olyan baleset következik be, mint a mexikai öbölben, hogyha mondjuk a furratoronynál és fordul elő, az olajvállalkozók tudnak -e erre megfelelő választ adni, mert ugye mindenkit sokkolt, hogy nem gondolt senki arra, hogy 1500 méter mélységben bekövetkezne egy ilyen katasztrófa, nem gondoltak arra, hogy ilyen magas nyomásnál a fém elolvad, és két hónap telt el, és nem tudták megoldani ezt a problémát. Azt szokták mondani, hogy hát ez nem olyan problémás, ugye azt mondják, mert 100 méter az átlagos mélység. Amikor 79-ben a mexikai jövőben egy, volt egy baleset, és tíz hónapba te, telett, amíg a szivárgást meg tudták akadályozni. Ez 79-ben volt, és ez csak 50 méteres mélységben történt ez a baleset. A második baleset 2009-ben következett be a Timor tengerben. Ez egy kutatótorony volt, itt is bekövetkezett egy baleset, és ott is csak 80 méteres volt a mélység. Több mint három hónapba telt, míg el tudták állítani ezt a szivárgást. Ez azt jelenti, hogyha végig gondoljuk, hogy 27 furótorony van az északi tengeren, és végig gondoljuk, hogy ezeknek milyen a kora, akkor semmilyen garanciánk nincs arra, hogy ne következzen be ilyen jellegű baleset. Tehát a iparnak azt kéne mondani, hogy vagy megtalálják azt, hogy milyen módon lehet leállítani a szivárgást, vagy ha nincs ilyen megoldásuk, akkor le kell zárniuk, be kell zárniuk az egész rendszert. Második megjegyzésem az ellenőrzés kérdése. Ki ellenőrzi az olajszivárgást? Azt hallottuk, hogy az ügynökség a hajókat, a tankhajókat ellenőrzi, és nem ellenőrzi az offshore platformokat. A bizottság tehát a bizottságnak kérnie kellene az EMSA kompetenciának a kiterjesztését, hogy ellenőrizhessék ezt a területet is. A tagállamok adják a felhatalmazást, az engedélyt. Lehet, hogy itt érdekkonfliktus is elő fog fordulni, ahogy ezt Barack Obama is feltárta, kérdés, hogy az EMSA ellenőrizheti-e a nemzeti hatóságok ellenőreit. Még egy kérdés. Vannak 3000 méter mélységben működő fúrótornyok is, kutatótornyok is. Mi történik, hogyha ilyen mélységben fordul elő egy baleset? Tehát előre végig kéne gondolnunk, mielőtt engedélyt adunk Írország közvet, közelében, vagy bárhol máshol, hogy ilyen mélységben, 3000 méter mélységben egy furatornyot felállítanak, végig kell gondoljuk, hogy megadjuk -e ezt az engedélyt, hogyha nem lehet majd a jövőben leállítani egy esetleges szivárgást. Köszönöm. Köszönöm, Bász Ekaut. Chairman, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak is a rövid összefoglalót az irányelvekről és az intézkedésekről. Nem vagyok elégedett azzal a válaszsal, hogy most már tudják, hogy sok irányel van, mert szerintem ez egyszerűen nem igaz. Koncentráljunk egy kérdésre, nevezetesen az olajtársaságok felelősségvállalására. Ki a felelős katasztrófa esetén? 99-ben az Erika katasztrófa kapcsán a jogszabályainkat módosítanunk kellett. Az Erika csomagot hoztuk létre, amely a hajók, az olajszállító hajók és társaságok felelősségét fektette le. Tehát az olajtankhajóknak van felelőssége, de nem a fúrótornyoknak. Tehát a bizottságnak felül kellett vizsgálnia az irányelveket, meg kell vizsgálni az okokat. Szerintem a felelősségvállaláshoz nem kell az okot keresni. A szennyező fizetelve él vagy nem él. Jelenleg a környezetvédelmi felelősségi irányelv az, amely érinti az olajtárságokat. Ez pedig azt mondja ki. Csak akkor felelősek, hogyha a víz keret jogszabály, vagy a Habitat direktíva keretében sérül a környezet. Van egy bányászati hulladék irányelvünk is, ott pedig belevettük azt is, hogy környezetkárok, egészségre gyakorolt károk szélesebb értelemben. De a környezetvédelmi felelősségvállalási direktíva esetében nem igaz ez a fúrótornyokra. Tehát kérdésem a következő a bizottságnak. Kiterjesztik-e a jelenlegi környezetvédelmi vállalási irányelvet, hogy belevegyék az emberi egészségre vállalt hatást is, vagy kifejezetten a fúró tornyokra kidolgoznak-e egy felelősségvállalási jogszabályt. Ez nagyon egyszerű, nem kell ez kutatás, csak választ szeretnék. Dziękuję bardzo. Teraz jest moja kolej na zabranie głosu. Köszönöm szépen. Most én is szeretnék hozzászólni. Peter Líze lesz az én utánam következő hozzászóló. Májusban benyújtottam egy állásfoglalás tervezetet, amit sajnos az elnöki konferencia nem fogadott el ugyanakkor Strasbourgban egy érdekes vitához vezetett. Véleményem szerint ezt a témát újra napirendre kéne venni a parlamentben, a lehető leghamarabb, és el kéne fogadni ebben a témában egy állás, állásfoglalást. Strasbourgban az Energiafőigazgatóság eh, részéről volt ott egy képviselő. Ugyanakkor szeretnénk, hogyha a környezetvédelmi biztos is eh, nagyobb szerepet vállalna ebben a kérdésben, hiszen itt nem csak a, az ipar és nem csak az energia játszik szerepet. Látjuk, hogy milyen a környezetvédelmi dimenziója ennek a katasztrofának, és így a vitának is kell, hogy legyen egy jelentős környezetvédelmi dimenziója. Ezért szeretnénk, hogyha az Energiafőigazgatóság jelen, tehát megoldaná, vagy lehetővé tenni, hogy a környezetvédelmi biztos is részt vegyen ebben a témában. Nem először merül föl ilyen fajta téma. A bizottság nem vette figyelembe a parlament jelentését, az északi áramlat megépítésének a környezeti hatásáról szóló jelentését. A parlament állásfoglalást fogadott el, és a bizottság semmit nem reagált. Nem tudom, hogy ez miért így történt. Véleményem szerint sokszor az ok az, hogy az ipari lobby egyszerűen erősebb, mint a környezetvédelmi lobby. attól tartok, hogy amikor erős az ipari lobby, akkor a környezetvédelmi témákról egyszerűen hallgatunk. És ezért is szeretném kérni, hogy a környezetvédelmi biztos vegyen részt ebben a témában. 32 baleset történt az északi tengeren a múlt évben. 32 baleset, egy furatornyot be kellett zárni, a 103-as északi tengeri olajfúrótoronyról van szó. Az élettartam 5 éve volt a furatornyoknak 1970-ben, és 23 olyan furatorony működik ma is, ami már ennél idősebb. Úgy gondolom, hogy a 1970 óta eltelt 40 év alatt a technológia jelentősen fejlődött, és ezért felül kéne vizsgálni ezeknek a furatornyoknak a helyzetét. Nem hiszem, hogy el kéne azt fogadnunk, hogy meg kell, hogy várjuk, hogy kiderüljön, hogy konkrétan a, a mostani szivárgásnak, a mostani, mostani balesetnek mi volt a tényleges oka. A helyzet egyszerű. Van egy tenger, vannak ö, olajkészletek a tenger alatt, amit furotoronya föl hozunk, olyan fúrótornyok kell, hogy működjenek, amelyek maximálisan biztosít, biztonságosak, és egy helyi biztonsági mechanizmus kell kialakítani. Hogyha takarékoskodni akarnak ilyen témákban, akkor kompenzációként 30 milliárd dollárt kell fizetni. Mi, mi lesz akkor, hogyha mondjuk egy, a világnak egy szegényebb területén, mondjuk Afrikában következik be egy ilyenfajta katasztrófa, ott senki nem fog fizetni a baleset következményeiért. Péter Líze és Linda Makova. Ja, vielen Dank, Herr Volz. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, kedves Bogoszláv. Én is szeretnék csatlakozni ahhoz, amit éppen most említettél. Először is köszönöm szépen Zéber kollégának, hogy napirendre tűzte ezt a kérdést, hiszen ez foglalkoztatja az európaiakat, és foglalkozni kell a következményekkel is. A legfontosabb következmény számomra az, amit Korina is említett, és amit Obama elnök úr múlt heti beszédében említett. Van még egy érv amellett, hogy csökkentsük a, az ő olajtól való függőséget, és a megújuló energiák felé forduljunk. A, ezt, ezt figyelembe kell vennünk akkor, amikor törvényalkotásról beszélünk. Az megújuló energiáknál a kockázat is fontos persze. Ezeket a törvényeket nem szabadna úgy meghozni, hogy a megújuló energiák szabályai szigorúbbak legyenek, mint például a szilárd energiáké, vagy anyagokból származó energiáké. Nem mondjuk azt, hogy ideális világban élünk, ahol nincsen energiára szükségünk, és ezért a bio üzemanyagra kell, hogy átálljunk. Nem. A, még a tökéletes ökológiai formában tökéletesen előállított bioüzemanyagnál is van hátrány minden üzem, üzemanyag literénél, és hogyha adott esetben ki, szivárogni kezd egy bioüzemanyag tartály, annak is vannak ökológiai negatív hatásai. A szélerőműveknél is már beszéltünk, beszéltünk a napelemeknél, mindenről beszéltünk, és ezeket természetesen nem szabad eltúlozni. Különösen nem szabad elsúly, el, eltúlozni a szilárd tüzelőanyagok és az olaj okozta károkkal szemben sem. A bizottság képviselője jelezte, hogy az európai vizeken a fúrási mélység kisebb. Bár ezt nem egészen értettem talán. A fordítás miatt nem, általában 90 méter, aztán azt mondták, hogy 200 méter, aztán azt mondták, hogy 700 méterig megy. A 700 azért már szerintem igen nagy mélység, és nem egészen egyszerű a szivárgást megállítani, hogyha elindul. És ellentmondásos a vita a BP Shetland-szigeteki fúrásánál, és ott 400 méteres a fúrás, úgyhogy szeretném, ha a bizottság elmondaná, hogy ez most jelentős kockázata a mexikai öbölhez hasonlítható-e, vagy pedig alapvetően más lehetőségek vannak az ilyen katasztrófák elkerüléséhez. A második. Szeretném az európai vizeken a furótornyok számát. 720-ról beszéltek, a német szövetségi hivatal 450-et beszél az északi tengerrel. A bizottságnak bizonyára helyes számadatai vannak, szeretném, hogyha elmondaná nekünk. A norvég kormány moratóriumot rendelt el a mélytengeri kutatás, fúrásokra. Mi ez? Milyen mélységben lehet, és milyen ne nem fúrni, hogyha 1000 méter a, vagy 1500 a mély, akkor az már egészen más. Tehát a kérdésem, hogy meddig lehet fúrni, és mit kezdünk ezzel. Buzz Aikot említette kérdésre szeretnék én is kitérni. A környezeti felelősségvállalás. Nagyon figyeltem akkor, amikor erről a kérdésről vitáztunk, folyt a vita, nem a környezeti bizottság volt a vezető szakbizottság, bár ebben. Ha jól emlékszem, akkor a nemzetközi vizek és a nyílt vizeken való furótornyok ezek alá nem tartoznak. A nemzetközi szabályok alá tartoznak ezek, de egy másik szempontból, ha megnézzük, és a nemzetközi intézményekre várunk, akkor akár 20 évet is kell néha várjunk. Úgyhogy konkrét kérdésem a következő, hol tartanak, hol tart a nemzetközi közösség ebben a szabályozásban. Nem ismerek olyan nemzetközi egyezményt, amely a mélytengeri vizeken való felelősségről szólna, sem a hajókra sem az tornyokra vonatkozóan, és hogyha ilyen nincsen, akkor nagyon jó lenne, hogyha viszonylag gyorsan sikerülne egy ilyenbe megállapodni. Köszönöm. Linda e- Köszönöm szépen, Linda Makova és Antonescu képviselő. Um, thank you, Chair. Thank you to you. Köszönöm szépen. Köszönöm, Boguslav mert már néhány hete is felmerült ez a téma, hogy a plenárisra kerüljön. És akkor, amikor mondtad, akkor kellett volna ezt megtennünk. Mert az, hogy állásfoglalásokat fogadunk el tények nélkül, az sajnos néha egy kis probléma a parlamentben, néha túl gyorsak vagyunk, mert mindenki arra játszik, hogy mi ezt sajtókiadványt adjunk ki, pedig a szakbizottsági munkára kellene koncentrálnunk. Péter Lizének igaza van. Annyi számom van, mind eltér egymástól, északi tenger, a koruk, a mélység, még mindig nem értem, hogy mi a megszabott mélység, ez egy nemzeti vagy egy nemzetközi döntés, szerintem nemzeti, de nem értem, az EU szinte van a jogszabályára, tehát jó lenne, hogyha a bizottságtól jönne egy ilyen tájékoztató az alaptényekről mennyi idősek, hány fúró torony van, milyen mélységűek, milyen messze vannak a parttól. Ezek alaptények lennének ahhoz, hogy megértsük. Biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen adatok, csak egyszerűen nem tudom összegyűjteni őket. Aztán ki miért felelős? Az USA-ban ez egy szövetségi döntéskör, a fúró tornyokról, hogy megszabják, hogy milyen messze kell lenni a tornyoknak a parttól. De még a szennyezés előtt kaptam ezeket az adatokat az USA-ban. Három mérföld, állami döntés. Több mint három mérföld, szövetségi döntés. De még a katasztrófa előtt a republikánusok gyakran azt mondták, hogy ha a klímacsomagot megszavazzák, akkor az állam kezében nagyobb hatalom kerül, hogy dönthessünk a furótörnyeket. De gondolom, ez most megváltozik, miután a katasztrofa bekövetkezett. Nekünk az lenne a feladatunk, hogy összehasonlítsuk, hogy mi történt nemzet és mi EU szinten az EU-n belül. Júliusban a plenárisra kerül ez a téma. Szerda este kilenckor talán jobb időpontot is találhatnánk, mert elég fontos ez a vita szerra este nem a legjobb időpont. Um, fact sheets for the commissioners, I hope so. Um, in which case I would... Úgyhogy várom a bizottságtól a reakciót, kérem, osszak meg velünk a tényeket, hogy mi is tudjunk ezekről. Aztán. Hallottuk ezeket a számatatokat. a mélységről. Ez gyakorlatot jelent, vagy jogszabályt? általában vannak olyan országok, amire jellemző, hogy mélyebb fúrást engedélyeznek, mint a többiek? Az íreket említették. Ez így van? Ki dönt erről? Mennyi ideje van a döntésére? Az EU-t bevonják a döntéshozatalba? És végül. A koordinátoroknak kellene ezt eldönteni, hogy még túl korai lenne azt megállapítani, hogy mi történt az USA-ban, és levonni a végkövetkeztetés, de azt már látjuk, ha egyszer történik ilyesmi, akkor szörnyek a következmények. Az, hogy egy székre hárítjuk a hibákat, jó, de hogyha csődbe megy, akkor nekünk kell megfizetni ennek az árát, úgyhogy azt hiszem, hogy hosszú távon is meg kellene ezt vitatnunk. Persze a plenárison is meg kell vizsgálni. Talán önök mit gondolnak a bizottság részéről, mikor fejezik be az adatgyűjtési munkát? Október, szeptember, az év vége előtt? Amikor már azt mondják, hogy most már megvan minden, most már dönthetünk, hogy EU szinten mit tegyünk. Dziękuję. Mm, zabierze głos. Köszönöm. Elena Antonescu következik. Radvillen te utána. Örülök. Örülök ennek a párbeszédnek, és köszönöm Széber úrnak, hogy ezt lehetővé tette. Szeretnék csatlakozni Sonic és Zéber kollégákhoz. A parlamentnek állásfoglalást kell elfogadni, mert ez egy nagyon komoly téma. Áprilisban kezdődött ez a katasztrófa, ami valószínűleg az emberiség által megélt legnagyobb olajkatasztrófa. Ahogy Zéber kolléga is mondta, talán az USA-ban ez gondolatmenetváltáshoz vezet az energia és a környezetvédelmet illetően. Engem is aggaszt a kockázat kérdése. Valóban a tagállamokkal együtt kellene működnie a bizottságnak, hogy egy értékelést állítsanak össze, hogy megállapíthassák, hogy a fúrótornyokon milyen a felügyelet, és hogy ezek a felülvizsgálatok feltárják-e valóban a cég kockázatokat. hogy lehet felmérni ezeket a kockázatokat, mert 100% kockázattal nem lehet megengedni, hogy működjenek. Tudjuk, hogy a vállalkozások nagyon nagy pénzeket fizetnek ki. Például a BP esetén napi 1 millió dollárba kerül ez. Aztán tudjuk, hogy az egyes fúrótornyok esetén eltérnek a költségek, de meg kell akadályoznunk, hogy a kockázatvállalás költségei ne haladják meg a profitot, különben biztonsági problémával állunk szembe. A BP a világ negyedik legnagyobb vállalkozása mégsem tud megbirkozni ennek a problémának a nagyságával. Nem tudom. Tudni lehet, hogy mekkorák a költségek? Fölteszem a kérdést. Mi történik, hogyha egy kisebb céggel esik meg egy ilyen természeti katasztrófa, és nem tudja korrigálni ezt, és nem tudja elviselni a következményeket. Én is úgy gondolom, Zéber úr. Bele kell gondolnunk, hogy Európai Unió szinten egy task force-ot hozzunk létre ilyen helyzetekre. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak is tekintettel kell erre lennie, amikor a következő jogalkotói javaslatokat megteszik. Szigorú követelményekre kellene igényt tartanunk, amikor az engedélyek kiadásáról esik szó? Ezen kívül a furótorony személyzetének kiképzésére is hangsúlyt kell helyeznünk, Persze, a fúrótornyok eltérnek egymástól. A kiképzés a geológiai körülményekhez kell, hogy alkalmazkodjon. De fontos megvizsgálnunk a szerződéses körülményeket is. Nehogy bizonyos cégek egyszerűen a szerződések szövege mögé bújhassanak, amikor ilyen katasztrofákról van szó. Köszönöm. Na teraz, e, pani... Köszönöm szépen. Radvina Morkonáte, majd az utolsó hozzászóló, Pável Poc úr. És természetesen a bizottság. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez a vita, nagyon hálás vagyok, hogy a bizottság napi rendi tűzte ezt. Nagyon sok érintett számára a mexikói jövő katasztrófája felnyitotta a szemet. A kártérítési mechanizmusokat indítottak el, amelyek korábban még nem voltak, de a, a katasztrófát követően azért úgy gondolom, hogy a gondolkodás, a vita is tovább halad. A sajtóban megjelent, hogy a katasztrófa okai még nem világosak, nem egyértelműek, a BP, mint társaság, a BP-t, a társaságot többször vádolták, e, megkérdőjelezik azokat az összefüggéseket, amelyek az engedélyezésekkel voltak kapcsolatban, és e, a hatástanulmány kapcsán is többször elhangzott, hogy azt egyoldalúan részrehajlóan értékelték többször. Tehát úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogy ha most arra gondolnánk, visszaemlékeznénk arra, hogy az egész folyamat hogyan indult el. A, ha megnézzük az Európai Unió, a környezet szempont, az Európai Unió szempontjából fontos hatástanulmányt, akkor talán könnyebben tudnánk a jövőben ilyen természeti katasztrófákat eh, kezelni. Minden esetre a vállalatok számára természetesen nagyon nehéz a, a dolga. A bizottságnak az a véleménye, hogy különösen az ilyen olajipari vállalatoknál kötelező biztosítást kellene bevezetni. A harmadik országokról szólva, tehát nem EU-s tagállamokról, ha beszélünk, akkor példa is van már orosz tulajdonban lévő északi, tengerpart, északi tengerben lévő olajfúrótorony kapcsán szeretné megtudni, hogy az EU-Oroszország közti kétoldalú tárgyalásban van erre vonatkozó megállapodás, hiszen hallottunk erről. Köszönöm. Pavel Pocz Dotaz je velmi stručný a směřuje blíž, a to konkrétně do Rudého moře, 160 km. Köszönöm. Az egyiptomi határoktól 160 kilométerre található a Jebel al fúrótorony, és ott is a mexikai jövőhöz hasonlóan, bár kisebb mértékben megindult egy olajszivárgás. Nem igazán jelenik ez meg a médiákban, részben azért, mert az Egyiptomban most van az idegenforgalmi szezon, és az egyiptomi kormány próbálja ezt titkolni, de a bizottság mit tud erről? Köszönöm szépen. Most pedig Jan Panek úr a bizottság részéről. Uh, uh, köszönöm, elnök úr, és mindenkinek köszönöm, hogy megosztotta velem a véleményét. Olyan sok kérdést vetettek fel, és annyi félét, hogy akárhogy is próbálkozom, biztos nem tudok mindenkinek választ adni, de azért megpróbálok talán nem úgy próbálkoznék, hogy sorba veszem a kérdéseket, hanem témák szerint először. Milyen jogszabály érvényes hol? Ki dönt miről? Member State A szerződés az elsődleges jogszabályok szerint, és a Lisszaboni szerződés szerint is, a tagállamok abszolút szuverenitást élveznek azt illetően, hogy milyen természeti erőforrást kívánnak kiaknázni a saját területeken. Tehát ez a tagállamoknak a joga. Jóvá hagyják-e a kutatást, kitermelést, legyen szó akár üzemanyag erőforrásról, akár másról. De van egy olyan jogszabály, amely kötelezi a tagállamokat, hogy az engedélyeztetést az ilyen erőforrásokkal kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy minden európai érintett fél a közös piac szellemében azonos formában vegyen részt. Amint megszerzik a szolgáltatók az engedélyt, akkor olyan jogszabályok kötelezik őket, amelyek abban a tagállamban élnek. Az összes követelménynek tehát így kell engedélyt tenni az engedély megszerzésében, majd ezt követően a tevékenységek eh, folytatásában is. Ez tehát országspecifikus, mert minden tagállamban van egy nemzeti szabályozó de a, jogszabály jelentős, a jogszabályok jelentős részét az EU jogszabályok alapján hozták, mert természetesen nagyon sok irányelv közvetlenül alkalmazandó. A vitában elhangzott, hogy nincs elegendő jogszabály, amely hatályban lenne, és nem konkrétan is kérdeztek erre. Nos, én úgy gondolom, hogy van olyan jogszabály, amely a, a termelés vagy kitermelés működtetőjére vonatkozik. Meg kell csak határozni azt, hogy milyen jogszabály vonatkozzon a műszaki követelményekkel kapcsolatban egy adott tagállamban. Tehát milyen követelmények vonatkoznak a potenciálisan veszélyeztetett környezetben, vagy a potenciálisan robbanékony, robbanásveszélyes környezetben. Tehát a nemzeti jogszabályoknak ezt integrálnia kell. Természetesen meghalakhatják ezt, de ez minden működtetőre, szolgáltatóra vonatkoznia kell. Ezzel párhuzamosan vannak olyan jogszabályok, amelyek az európai irányelvekre épülnek. On prevention De nemzeti szabályok is vonatkoznak megelőzésre, a dolgozók egészségének a védelmére. Ezen kívül nagyon sok jogszabály vonatkozik bizonyos környezeti aspektusokra ilyen tevékenységek esetén. El kéne, hogy mondjam, hogy a tagállam dönt arról, hogy milyen forrásokat enged át kutatás céljára. Offshore vizek esetén a döntést a tagállam a tengeri biztonsági keret irányelvnek megfelelően kell, hogy meghozza. Ez egy új irányelv, 2008-as, és általános keretet szabályoz, vagy határoz meg stratégiákat arra vonatkozóan, hogy fenntartható tevékenységeket engedélyezzenek csak a tagállamok a saját vizeiken. Ez egy ilyen előfelvétel, elnézést, hogy nem említettem ezt korábban, mert korábban kellett volna, hogy ezt mondjam. Aztán most nézzük tovább a műveletet. A technikai standardok, biztonsági feltételek, az emberi és környezeti biztonságot egy sor jogszabály lefedi, nemzeti jogszabályok, de nagymértékben ezek az EU irányelveken alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a jogszabályok betartásának a felügyelete a, hatos, a tagállami hatóság felelőssége. Van olyan tagállam, ahol egy hatóság végzi ezt a tevékenységet, van, ahol két vagy több testület végzi ezt. Például az egyik a környezetvédelemre, a másik az egészségvédelemre, a harmadik a technikai standardokra koncentrál, de van, ahol például van egy offshore felügyelő hazasság. Hiszen elsősorban nemzeti hatóságok a felelősek ezért. Ez, ennek az alapja logikusan az, hogy a saját erőforrásaik kihasználásáról a tagállamok rendelkeznek. Ezért fontos, hogy a nemzeti hatóságok legyenek elsősorban a felelősek, és most pénteken meg is kezdjük azt, hogy a, kialakítsunk egy szoros együttműködést a nemzeti hatóságokkal, meg vitassuk velük, hogy milyen a gyakorlatot folytatnak, Annélkül, hogy bármilyen következtetést levonnánk, látjuk az USA-ból érkező jelek alapján, hogy a szabályozó hatóságok néha nem igazán állnak a helyzet magaslatán, legalábbis a sajtóból ezt érezzük ki, ezt halljuk ki. Tehát meg kellene néznünk azt, hogy Európában ezek a szabályozó hatóságok e, ettől eltérő módon kell, hogy működjenek. Pénteken fogjuk felmérni ezt, hogy hogy lehet ebben a témában előrelépni, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy megfelelő szinten működjön ez az ellenőrzés és felügyelet az európai környezet és az európai állampolgárok érdekében. Ahogy mondtam, a jogszabályok semmilyen szintén nem ad teljes biztonságot. A kockázat minimalizálása, a maximális megfelelőség, optimális ellenőrzés, a többi alapul. Föl kell készüljünk arra, hogy incidensek bekövetkezhetnek. Ha ez bekövetkezik, akkor az európai jogszabályokban vannak olyan rendelkezések, amelyek meghatározzák a felelősséget, Sok minden elhangzott a környezeti felelősségi irányelvből. Itt van előttem egy két oldalas vagy másfél oldalas jogi elemzés, amely leírja, hogy a felelősségi irányelvet hogyan lehet alkalmazni a Környezetvédelmi Főigazgatóság alkalmazottai készítették ezt a leírást. De ennél talán fontosabb, hogy a környezetvédelmi felelősségi irányelv nem az egyetlen, amit alkalmazni kell, hogyha orsó tevékenységnél szivárgás fordul elő. Talán ennél is fontosabb, hogy van egy általános hulladék irányelv, 2006-ban fogadtuk el eredetileg, de 2008-ban módosításra került. 2010. decemberben lépte ez érvénybe, és ez pontosan meg fogja határozni, hogy a fúratorony tulajdonosa, illetve az engedélyes, a felelős azokért a károkért, amikor az olaj olyan helyre jut, ahova nem kéne. Az is fontos, amikor eh, elemezzük az egyes jogszabályokat, alkalmazandó jogszabályokat, hogy ne csak magát a jogszabályt tekintsük, hanem a esetjogot, ami ehhez kapcsolódik. Vannak már bírósági esetek, bírósági döntések, amelyeket az Európai Bíróság hozott. Ami tovább megerősíti például a hulladék irányelv érvényességét az ilyen esetekre. Tehát nem igazán értek egyet, hogy nincs a felelősségi kérdése lefedve de szeretnék arra is emlékeztetni, hogy a bevezetőmben azt mondtam, hogy most végezzük el a részletes elemzését, értékelését az alkalmazandó EU jognak. Olyan mértékben, hogy következtetés fog, tudjunk levonni, és nem egyedül végzik, végezzük ezt az energiafégazgatóság részéről, hanem gyakorlatilag a kapcsolódó összes szolgálat végzi ezt a tevékenységet. Hogyha az lesz a következtetés, hogy bármilyen specifikus jogszabály, tehát, hogy ezek a jogszabályok nem fedik le megfelelően az offshore tevékenységekből származó kockázatokat, akkor elő fogunk állni egy megfelelő kezdeményezéssel. Azt kérték, hogy mondjak időpontokat. Nincsen magikus időpont, amikor a mindent tisztán fogunk tartani. Persze nagyon jó konkrét mérföldköveket dolgozni, persze fel kell állítani határidőket, hogy ehhez lehessen igazítani a munkát, de készen állunk arra, hogy amint meg lesznek az eredmények, cselekedjünk. A jelenlegi jogszabályok felülvizsgálata az nem lesz túl gyors, mert például a felelősségi irányelv már most is módosítás hatája alá került, és ez nem kapcsolódik közvetlenül a mexikói öbölbeli eseményekkel. De már most is tervező volt egy módosítás. Úgyhogy emiatt a bizottságnak meg kell vizsgálnia a jogszabályok működését, alkalmazását, és úgy gondolom, de nem tudok pontos dátumot adni, néhány hónapon belül ez le fog zárulni, és akkor tovább tudjuk vizsgálni az irányelvet az offshore biztonság szempontjából is. Ezt követően aztán az eredmények már gyorsan láthatóak lesznek. Van olyan jogszabály, amire néhány hét, van, amire néhány hónapra van szükség a elemzésre. De utalva arra, amit mondtam, nem szabad elkapkodnunk az új jogszabályok meghozatalát, hiszen bármilyen új jogszabály, amely mondjuk specifikus, mondjuk műszaki e, előírás tartalmazza. Látjuk a sajtóban, hogy sokszor utalnak konkrét felszerelésekre, amire van szükség, vagy nincs szükség valamely jogszabály szerint, vagy ami kötelező. Szerintem ilyen döntést nem szabad hoznunk mindaddig, amíg nem látunk tisztán amíg nem tudjuk, hogy pontosan mi okozta a balesetet. A többi jogszabály esetében pedig amilyen gyorsan lehet cselekednünk kell, és elő fogunk állni a kezdeményezéssel. Számok. Igen, ismerünk számokat, arra vonatkozóan, hogy hány fúrótorony van Európa közelében, stb. 1163 van a, például az északi tengeren és Norvégia közelében, 148 fúrótorony is működik, de hibás lenne egy olyan vita, hogyha megpróbálnánk egyetlen egy cím számot adni, hiszen itt a méretek is fontosak, a struktúrák méretéről, mert vannak fúrótornyok, de vannak mobilak, vannak platformok, ezek fixek, és a előállítás, a gyártás a céljuk, és sokféle felszerelés van jelen a vízben, nem csak egyféle, úgyhogy a statisztika többféle számot tartalmazhat emiatt. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell, hogy megvizsgáljuk a statisztikai adatokat, ahogy mondtam, begyűjtjük ezeket az információkat, de nem szabad csak a számok szintjére le alacsonyítani ezt a vitát, hiszen ennek nincs értelme. A mélységgel kapcsolatban lehet, hogy túl gyorsan magyaráztam ezt el, vagy nem egyértelműen, akkor még egyszer elmondom a rendelkezésünkre, az ipar részéről rendelkezésünkre álló információk, illetve államok részéről rendelkezésre álló információk alapján az Északi-tengerben az általános mélység, működési mélység 90 méter, néhány métertől egészen 200 méterig vannak furások. A legmélyebb az 700 méter, de az nem egy tipikus példa. A tipikus, vagy a műveletek többsége az néhány méter és 200 méter közötti, valahol ott a két határ között, az átlag 90. De vannak kivételes egyes műveletek, mélyebben is, egészen 700 méterig, ahogy mondtam. Csak azért nem megyünk mélyebbre, vagy nincsen mélyebb fúrás, mert az északi tengerennél nem mélyebb a Shetland-szigeteken, vagy más területeken lehet csak olyan furótoragot esetleg felállítani, ami mélyebb lehetne. Egyébként ezekre a területekre már a, a, a hatóságok is kezdenek felfigyelni, és az ipar is már érdeklődik ezek iránt. A, a, a request has been made to... Um... Voltak kérdések. Norvégiával kapcsolatban. Igen, szoros kapcsolatban állunk Norvégiával. Például a pénteki hatósági ülésen részt fog venni a norvég hatóság képviselője is, felügyelő hatóság képviselője, és a Ferő szigetek felügyelő hatósága is itt lesz, mert ott egy külön hatóság működik. csak az ottani jogalkotás és ez az utóbbi hatóság. Aztán milyen jogszabályok érvényesek itt? Ez volt a következő kérdés. Ezt is talán pontosítani kell. Az európai jogalkotás, akár, tehát a nemzeti és az EU jogalkotás együttesen alkalmazandó az európai tengeri területeken, vagyis a part közeli területeken. Az a megkülönböztetés, hogy ahogy az Egyesült Államokban ugye van néhány mérföld, amíg az állam felelős, és ezután a szövetség, stb. Ez Európában nem így működik. Itt területi vizekről van szó, tagállami joghatóság alatt vannak ezek, tehát a tagállami joghatóság van, illetve EU joghatóság. A tagállamok gazdasági területeket követelhetnek maguknak 200 mérföldig, de akkor erre is kiterjed az ő joghatóságuk, de ez ugyanúgy azt jelenti, hogy ez nem csak a nemzeti, hanem az EU joghatóság is ki fog terjedni erre a területre. A gazdasági területeken belül vagy azon túl nemzetközi vizek vannak. Ez nem jog nélküli területet jelent, hiszen vannak nemzetközi egyezmények, amelyeket alkalmazni kell, és amelyek részletes rendelkezéseket tartalmaznak a kőolaj kitermelése lehetnek regionális specifikumok, például az OSPAR egyezmény észak-atlanti területekre, vagy vannak egyéb, vagy általános, az egész világra érvényes egyezmények is. Minden esetre ezeken a területeken is vannak érvényes szabályok. bizottság önálló kutatást fog-e végezni a platformokkal kapcsolatos biztonságra vonatkozóan, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy saját információforrásaink legyenek. A bizottság nem függ az ipartól, nem függ a nemzeti hatóságoktól, saját információgyűjtésünket, saját információszerzés tevékenységet végzünk. Még specifikus tanulmányokat nem rendeltünk meg a biztonsággal kapcsolatban európai vizeken, de ez az egyik közvetlen további lépés, amiről gondolkodunk. Meg kell határoznunk, hogy milyen információkat szeretnénk kapni, és milyen fajta jelentést szeretnénk összeállítani, vagy összeállítatni. Ugyanakkor kapunk információt az ipartól és a tagállamoktól is, nem függünk ezektől. Egyébként vannak olyan ipari vállalkozások, amelyek nem adnak megfelelő információt, és egy kérdéslistát állítottunk össze, megadtuk, hogy milyen információkra van szükségünk az ipar részéről. A biztos átadta ezt a listát a cégek képviselőinek a május 11-i találkozón. Megpróbáljuk ezeket begyűjteni. Megpróbáltuk ott a legtöbb Európában működő céget összegyűjteni. Természetesen van a Gáz- és Olajtermelők Szövetsége, és ők is választ adnak ezekre a kérdésekre a tagjaik nevében. Kértük egyeteműen jelenjék meg, nem is csak, a, vagy nem feltétlen adatokkal, hanem adjanak több tájékoztatást a garanciákról, a gyakorlatukról, hogyan járnak el, hogyan kezelik a kockázatot ahogy szóval, mondtam, ez nem egy egy alkalmas találkozó volt, mert július 14-én lesz egy következő találkozó, akkor fogjuk megvizsgálni az ipartól kapott válaszokat. Az elképzelés az, hogy biztosítsuk, hogy az ipar teljesen átláthatóan tevékenykedik, láthatjuk, hogy mit tesznek, nem csak bejelentéseket, vállalásokat akarunk hallani tőlük, ez is fontos, hanem meg is kell, hogy beszéljük velük, hogy milyen lépéseket tesznek a katasztrofák elkerülése céljából, és a lényeg, hogy erősítsék meg a tevékenységük biztonságát, és biztosítsák az átláthatóságát. Úgy gondolom, hogy az átláthatóság itt egy kulcsfontosságú téma. Szipar egy sor lépést tesz, de úgy gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy ezt mindenki láthassa, a közvélemény, az érdeket felek ismerhessék, és mindenki maga meggyőződhessen arról, hogy ezek hogy történnek, illetve ha szükséges kérdéseket tehessenek fel, Ezt meg kell erősítenünk. Ez az egyik célja az ipari párbeszédnek. A nemzeti hatósághoz hasonlóan mi is megkívánjuk vizsgálni, hogy mennyire korrekten járnak el az ellenőrzés felügyeleti tevékenység területén. Említettem, hogy a felügyelet egy nagyon fontos téma, erre is koncentrálunk. A bizottság olyan területeken kell, hogy cselekedjen, amikor az európai szint hozzáadott értéket biztosíthat a már folyó tevékenységekhez képest, és ösztönözhet magasabb biztonsági szintek elérését, vagy magasabb átláthatóság elérését ösztönözheti. Ez az általános keret, ez az általános elképzelés, amit próbálom követni a jelenlegi helyzetben. utaltak a tevékenység lehetséges tiltására, illetve egy alap felállítására, vagy valami hasonló kötelező biztosítási megoldásra. Igen, ezek mind lehetséges intézkedések. Úgy gondolom, hogy még nem értük el azt a pillanatot, amikor ki tudjuk mondani, hogy miről, melyik eszköz gondoljuk a legmegfelelőbbnek. Fontos, hogy lássuk, hogy a tagállamok jelenleg milyen tanulságot vannak le a katasztrófából, az ipar mire áll készen, mit hajlandó vállalni, és hogyha még mindig van valamilyen hiányosság, és európai szinten kell cselekedni, akkor ezt meg fogjuk tenni, és akkor legyünk ambiciózusak. Azt talán, tehát biztos vagyok benne, hogy nem tudtam minden kérdésre választani, de azért megpróbáltam a lehető legtöbb témát érinteni. Dziękuję bardzo. Korzystając z faktu, że prowadzę to... Köszönöm szépen. Mivel én vagyok az elnök ennek a szakbizottságnak, még egy kérdésem lenne. Az környezetvédelmi főigazgatóság és önök között milyen együttműködés létezik? Cooperation is very close. Uh, the... Nagyon szoros. Nagyon szoros. Politikailag is, és a szolgáltatások szintjén is. Május 11-én volt a gyűlés, az energia biztos is ott volt, és Georgieva biztos asszony is, aki a polgári védelemért felelős, Potosnik biztos nem volt Brüsszelben, de a kabinett főnöke ott volt. Tehát a politikai vezetés ott volt, a biztosok tartják a kapcsolatot a szolgálatokat illetően, a jogalkotás felülvizsgálata, különböző szolgálatok Unióhoz tartozik, de tartjuk a kapcsolatot a Környezetvédelmi Főigazgatósággal. Korábban a héten kaptam további megjegyzéseket attól a főigazgatóságtól. és szolgálat közötti csoportot is szeretnénk létrehozni a probléma megoldására. Úgyhogy nyugodjanak meg. Semmelyik főigazgatóság nem bújik a másik mögé, és semmelyik nem akarja kihúzni magát a munkából. Erről biztosíthatom önöket. Zakończyliśmy ten punkt, przechodzimy... Köszönöm szépen, lezárjuk ezt a napirendi pontot, és következik a következő és utolsó napirendi pont, ez a szóbeli választ igénylő kérdés. 2010 per 06, Chris Davis, Corinne Lepage részéről. Az üzemanyag minőségi irányelvről a hely 7A cikk alapján. A Mapu kátrányos homokot illetően. Most pedig a Climate DJ-re, Philip Owen-él szó. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy eljöhessünk ma és beszámolhassunk arról, hogy hogyan zajlanak a, zajlik a végrehajtás a 97 per 70-es üzemanyag minőség irányelvről. Mint tudják, az irányelv egyik célja, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátás technológiáját a szilárd üzemanyagokra is vonatkoztassák. Már jó ideje zajlik ez a, folyik ez a munka, és világos, hogy a, az a módszer, amit megállapítottunk, az megfelelő egyensúlyt kell, hogy adjon a pontoság és az adminisztratív komplexitás között. érdeket felekkel, tagállamokkal már tárgyaltunk erről a módszertanról. Múlt nyáron kezdtünk hozzá egy konzultációs folyamattal. Ez ősszel is tartott, januárban találkoztunk a tagállami érdeket felekkel, márciusban pedig egy koncepciós dokumentumot tárgyaltuk meg a tagállamokkal, mielőtt még a következtetéseket levontuk. A bizottság célja, hogy a módszertan, módszertant 2010 végéig elfogadják. Tudom, hogy vannak önök között olyanok, akiknek már volt lehetőség, hogy megtárgyalja ezt a kérdést Hedgár biztossal múlt heti Strasburgi látogatása során. Most pedig szeretném a, a felvetett kérdéseket megválaszolni, illetve azokkal foglalkozni. A konzultációs dokumentumban múlt évben a Tarzan, <laughs> Tarzan This value came from one specific... A kátrányos, bocsánat. A kátrányos homok kivonási lehetőségekről tárgyaltunk. Mivel ez nem része annak a tanulmánynak, amelyet a Közös Információs Kutatási Központ csinált, és amely alapja a, a, az üzemanyag minőség irányelv alapja, és a konzultációs papír tulajdonképpen erre épült. Tudatában vagyunk annak, hogy számos jelentés van, több testület munkája, amelyet különböző határértékeket adtak meg, és tudjuk azt is, hogy ezeket fontos volt, hogy részletesen megvizsgáljuk. Jelenleg azonban most próbáljuk a megfelelő módszertant kidolgozni, még nem véglegesítjük természetesen, és még nem sikerült kidolgozni a javaslatot. De természetesen ma még a végleges megközelítést nem tudom elmondani, és a kátrány vagy más anyagra vonatkozó felfogásunkat sem. Természetesen kiegyensúlyozott javaslattal igyekszünk majd előállni. Az 6%-os cél kapcsán hadd mondjam el, hogy természetesen nagyon jó lenne, hogyha ez a fenntartható bioüzemanyagok növekedett hat, felhasználásából alodna, és a járműveknél használt ilyen jellegű üzemanyagok felhasználásából. Hogyha a kátrányos olaj alapú veszük alapul, akkor nyilvánvalóan egyre nagyobb mértékben kell a bioüzemanyagok alkalmazását is figyelembe venni, és más olyan eszközt, amelyel az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkenthető annak érdekében, hogy a 6%-os célt elérjük. Köszönöm. Köszönöm Köszönöm. Kértek szót. Chris Davis. Kriton Arsenis. és Buzz Eckhart. Bárki más? Chris Davis. Köszönöm szépen, elnök úr. Akkor a bizottság azt mondja nekünk, hogy nem tudnak válaszolni a kérdésünkre, és hogy még gondolkoznak rajta. Hát ez nem túl pontos válasz, de üdvözlöm, mert legalább azt mutatja, hogy a folyamat nyitott, és komolyan megfontolják. És hogy ezt nem hozták meg előre, talán a biztosnak a találkozója ért valamit. Ért valamit, hogy megszervezték azt az ülést. Mindenféle változkodásokról hallottunk, hogy a lobbisták, a Shell, a kanadaiak befolyásolták a bizottságot, hogy a, az értéket csökkentsék, amit eredetileg javasoltak. Utaltak az értékre, amit az eredeti javaslat tartalmazott. Van itt egy jegyzet előttem, ami azt mondja, hogy 12 tanulmányt végzett a Shell és a kanadai kormány, és általában véve 106 gramban szabja meg a kátrányos homok felső értékét, a bizottság meg 107-et mond. Hát szerintem akkor ez elfogadható. De Nyilvánvaló, hogy most még nem kaptunk pontos választ. Egyértelmű, ennek a jogszabálynak a széndiokszid kibocsátás csökkentése a célja, és hogyha a kátrányos homokot is bevonjuk, és ez növeli a széndiokszid kibocsátást, akkor nem túl sok haszna van a jogszabálynak. Gondolom, hogy ezt a bizottság is belátja. Remélem a bizottság gondolkozik még ezen, felismerik, hogy az MV-ben és a parlamentben is nagyon nagyok az indulatok ezt illetően, és remélem, hogy a kátrányos homokot áttekinti a bizottság, és hogyha lenne egy komitológiai javaslat, aminek nem része a kátrányos homok, akkor azt kockáztatja, hogy a teljes jogszabályt visszautasítjuk. Nagyon örülök annak, hogy a biztos nyilvánvalóan áttekinti ezt, és már alig várjuk a döntésüket. Köszönöm. Köszönöm, Kriton Arsenis. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljes mértékben egyetértek minden megjegyzés és kérdéssel, amit Chris Davis feltett. Én tovább megyek. A bizottság nem egyértelmű az adatokat illetően. Ugyanez volt a bioüzemanyagokkal is. Ezért vezették be a hibrid megközelítést, hogy egy alapértéket kijelöljenek, egy viszonylag magas alapértéket, és aztán a cégek bebizonyíthatják, hogy a saját termelésükben, előállításukban lass, ö, alacsonyabb értéket tartanak be. Tehát a bizottságnak sok tudásanyaga van, sok know-howja, és a bizottsági vitát illetően nem tudom, a hibrid megközelítést felvetették? És mivel a kátrányos homok esetén bevezetnek egy ilyen határ értéket, nem tudom, hogy ezt And of course there be akarják-e vezetni más vegyi anyagokra is bituminnel kevertekre, hiszen ez nagy kiadása lehetne a biodiverzitása. Pan Bas Köszönöm szépen, Basikot. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Filippa ennek a válaszát. Hát az válasz az az, hogy nem tudja még az összes választ megadni, minden esetre ez is egy válasz. Szeretnék egy témára rátérni, amit említett próbálják a megfelelő egyensúlyt kihozni az administratív teher és a pontoság között. Persze egyet tudunk mindannyian érteni, hogy egyensúlyt kell találni, de nem igazán értem az indoklását az administratív tehernek ebben az értelemben, hiszen megnézzük, hogy milyen sok tanulmány készült, ezek egy értelmi jelet adnak arra, hogy vonatkozóan, hogy mi lehet a kibocsátási hatás. Tehát van egy teljes táblázat az értékekről, ezt mindenki ismeri, a nyersolajra vonatkozóan, folyékony üzemanyag, stb. gáz folyékony formában, tehát az, hogy itt van egy érték, az legalábbis a bizottság számára nem lehet administratív teher. Lehet, hogy administratív teher a kőolajcég számára, de hát a megújuló energiaforrásokra vonatkozó irányelveknél több oldalas függelékek és értékfelsorolások szerepelnek ott a megújuló üzemanyagokra vonatkozóan. Nagyon sok értékkel, és hogyha ugyanezt elő kell, hogy állítsák a, a kőolajcégek is, hát ezt könnyen meg tudják szerezni, hiszen tudjuk, hogy az bioüzemanyaggal foglalkozó cégeknek is nagyon sok adatot kell szolgáltatni. Lehet, hogy nem igazán tudják pontosan meghatározni, hogy a kátrányos homokból mennyi kibocsátás származik, de ez nem igazán így van. Tehát lehet pontosan tudni, hogyha valaki ezzel foglalkozik, hiszen fizetnek is érte. Tehát nagyon jól tudják, hogy pontosan ez milyen értékű. Tehát ha tudják, hogy mennyit fizetnek érte, akkor nagyon könnyű megtudni a kibocsátási faktort is. Úgyhogy az az administratív teher, igen, megfelelő egyensúly, ezzel egyetért előttünk, de nem igazán látjuk, hogy az olajcégeknél egyáltalán milyen administratív teher merülne föl. És olyan úr utolsó indoka az volt, hogy mostanáig nem jelentős a kátrányosomok importja. Ez igaz. De azt is tudjuk, hogyha megnézzük a Shell mostani forrásait, 25% már kátrányos homok, tehát egy negyed. Úgyhogy ha a jövő felé tekintünk, akkor a kátrányos homok része se lesz a portfóliónak, amit figyelembe kell, hogy vegyünk. Tehát, hogyha tényleg akarjuk csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, akkor meg kell határoznunk egy értéket a kátrányos homokra. ez könnyű megtenni, tanulmányok készen állnak, tudjuk melyik cégekről van szó, úgyhogy én azt mondanám, üdvözlöm azt, hogy a bizottság folytatja ezt a vizsgálatot, de azt várom, hogy néhány héten belül készítenek egy új táblázatot, és ott szerepelni fog már a érték, mert mindannyian szeretnénk a kibocsátást csökkenteni, és egyébként az irányelv eredeti célja is ez. Köszönöm. Linda Makovája szó. Um, Köszönöm szépen. Egyet Egyetértek mindennel, ami elhangzott, hogy uh, amit mondanék a bizottságnak, az csak az, hogy a bizottságtól uh, egyre inkább azt halljuk, hogy nem lehet semmit tenni a kátrányos homokkal, és ugye most uh, azt mondják, hogy nem tudnak válaszolni a kérdésekre, nincsenek válaszaik, és nincs semmi előrehaladás, nem kapunk magyarázatot arra, hogy az eredeti számok miért tűntek el tavalytól idáig. Most azt halljuk, hogy megint vizsgálják, nem akarjuk a külvilágnak azt sugallani, azt üzenni, hogy az olaj fő forrása az a kátrányos homos, homok legyen. Nem, ezt a kérdést rendezni kell, Természetesen nem fogunk elaludni, nagyon komoly ez a kérdés, és várjuk, hogy a bizottság dolgozzon, és arról beszámoljon nekünk. Mm, Köszönöm szépen. A bizottság kíván még szólni? Thank you for your comments. Köszönöm a megjegyzéseket. Persze volt egy-két kérdés a megjegyzések között, amelyre szívesen válaszolnék. Az egyik a bioüzemanyag és a hibrid megközelítés. Ez volt a konzultációs dokumentumban, de nem e, talált kedvező fogadtatása senkinél, úgyhogy nem vittük tovább. A tagállamok és más érdekelt felek sokkal inkább egyszerű hibaértéket szerettek volna, ami könnyen megvalósítható. Kanadában a földi használat, a földhasználat változásai, nem emlékszem, hogy láttam volna olyan kanadai tanulmányra, vagy már honnan, aki ezzel a kérdéssel foglalkozott volna, fogalmam nincs, hogy ez jelentős vagy sem CO2 kibocsátás szempontjából. Még mindig nyitott kérdés, bár többször felvetettem már a kanadaiakkal való találkozásokon. Az a tény, hogy a hibaérték úton induljunk el. Nos, ennek a, ez nyilván adminisztratív terhet jelent, hiszen az üzemanyag beszállítók, illetve ennek felelősei csak egy száma kell, hogy dolgozzanak, nem pedig az egész lánc, láncolattal kell meghatározni az összes lépést, az összes elemet és a, ez alapján a tényleges eredményt, úgyhogy ezért örültünk mi is ennek az egyetlen e, értéknek, és ezért jelent ez alacsonyabb adminisztratív terhet. És természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy jelentős olaj tartalék van a kanadai kártyányos tartalékokban, és ezt ki kellene aknázni, de a Nemzetközi Energia Ügynökség szerint nincs az Európai Unióba érkező kártyányosomokból készült olajszármazék. Köszönöm szépen. Ezzel lezárjuk a vitát, és ezt a napi rendi pontot is. A következő ülés június 13-a Brüsszelben 15 óra, 18 óra 30-ig, te lesz majd július